Colleagues. Legák. Szerintem elkezdhetjük az ülést. Napi rendünk 9. pontjánál tartunk, amelynek kapcsán üdvözöljük az eszmecserét, annak lehetőségi Jonathan Hillel. Üdvözöllek, Jonathan, körünkben az Ekon rendes ülésén. Hill biztos úr már megjelent körünkben februárban a tőkepiaci unióról írott zöld könyvtárgyában arról számolt. És nagyon pozitív szellemű eszmecserét folytattunk le. Ám most van az első alkalom arra, hogy a biztosi hatáskörébe első témák összességét számba vegyük. Itt a bizottság elében nagy érdeklődéssel olvastuk a zöld könyvet is, és korai választ szeretnénk adni erre a parlament részéről egy olyan szakbizottsági állásfoglalás révén, amely májusban kerül majd a plenáris elé, saját kezdeményezési jelentést írunk. A pénzügyi szolgáltásokról szóló jogszabályok hatásáról, amelyeket az elmúlt ciklusban fogadtunk el, ott a Balc úr, a néppárt koordinátora a jelentéstevő, egy előre tekintő anyag ez, és reagálunk azokra a kérdésekre, amelyeket a zöld könyv irányoz, például hogyan lehet meghatározni megfelelő egyensúlyt a pénzügyi stabilitás és a növekedés igényei között, amely általában is ugye kulcsfontosságú ügy, és ön is nagy fontosságot tulajdonít neki, és kulcsfontosságú eleme lesz ez a következő hetek, hónapok munkájának, amikor is a bank szabályozás és bankunió újabb lépéseit kell bevezessük. Gulárasszonynak is van egy jelentése erről, az Európai Bizottság szerepét taglalja a nemzetközi fórumokon. Ez is egy hasznos téma, hisz jól tudjuk, milyen fontosak azok az ajánlások, amelyek ezen a szinten megszületnek, és mielőtt megadom önnek a szót, engedje meg, hogy megemlítsek még két témát, amely a szakbizottságunk által végzett komoly munkát, az kapcsolódnak. Az összes az előző ciklusban függőben levő, még fennmaradó e, szabályozási lépés. Az LTIF, a pénzmesen irányelv, a hitelkártya díjak ügyében a kifizetési irányelv, a biztosítási közvetítés témájában, aztán a plenárisan lesz egy lesz szavazás áprilisban a pénzügyi alap, pénzpiaci alapügyében a bizottságtól várjuk, hogy támogasson bennünket a tanácsnak feltett kérdés beterjesztésében, amelyben a tanácsról erős kötelezettségvállalást kérünk a fontos témadosziék előrevitelében, amelyek a pénzügyi stabilitással kapcsolatosak, az ECON ma délután szavaz a mm, értékpapír tranzakciókkal kapcsolatos irányelvben, amely szintén ide tartozik, és van egy benchmark ajánlás, valamint munka is folytatódik olyan kulcsfontosságú témákban, mint a bankstruktúra reformja. Úgyhogy mindezekben számítunk önre és a bizottságra, a társ jogalkotók közötti együttműködésben ezek mielőbb kézzelfogható valósága váljanak. Aztán azt is fontos megemlíteni még, hogy ma reggel megvitattuk a bizottsággal és az ezmával a kettes szintű intézkedések körét, és megerősítettük a már most is működő kiváló együttműködést ezekkel az intézményekkel. egyetértettünk azok, melyik kihívásokban akkor kell választ adjunk, az Európai Bizottsági Szolgálatai hatalmas mértékű munkateher kell, hogy vállaljanak ezen a területen, a parlament is potlogos forrásokat kell, hogy mozgósítson a delegált jogi aktusok felügyeletében, és a belső munkarendszerünket is meg kell változtatni annak érdekében, hogy koncentrálni tudjuk ezeket a forrásokat e területre, e munkaterületre, mely politikai prioritást élvez a frakciók szerint is, és ezért hogy fontos, hogy azt a kiváló együttműködést, amelyel már bírunk, tovább vigyük ezeken a területeken. Most további szócséplés helyett önnek szeretném megadni a szót, biztos úr. Thank you for that introduction. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm a bevezetőt is. Nagyon örülök, hogy körülbelül egy hónappal később ismét itt vagyok, eh, eh, ahhoz képest, amikor a zöld könyvről beszéltünk, a tőkepiaci unióról, azt gondolom, hogy akkor nagyon hasznos volt az eszmecsere, nagyon hálás vagyok a javaslataikért, a megjegyzéseikért. Ma nagyon örülök, hogy lehetőségem nyílt a szélesebb körű eszmecserére az egész témában, hogy tájékoztassam önöket a közelmúlt fejleményeiről. De mielőtt erre rátérnék, szeretnék köszöntet mondani az EKON több tagjának, akikkel nagyon sok hasznos tárgyalást folytattam már november óta. Gyakorlatilag most hallottunk arról, hogy milyen sok feladata van ennek a bizottságnak, úgyhogy nagyon nagyra értékeljük ezt a bizottságot. Amikor a meghallgatásokkor az önök előtt, önök előtt álltam, öt prioritásról szóltam. Az egyik az elmúlt öt év reformjainak végrehajtása, aztán a még bevezetendő pénzügyi reformok végrehajtása, a nemzetközi normák, elvek állandó végrehajtásának biztosítása, a tőkepiaci unió létrehozása, illetve az előnyök kiterjesztése közvetlenül az állampolgárokra. Úgyhogy szeretnék beszámolni arról, hogy az öt területen hogy is léptünk előre. Először is, ami a végrehajtást illeti, és ami még fontosabb ennél a bankunió. Azt hiszem, itt elég jól állunk. Az SSM a felügyeletet elkezdte november 1-ével. Kiváló tagjai vannak a vezető testületnek, és az első plenáris ülésükre már holnap sor is kerül. Karácsony előtt megállapodtunk abban, hogy a tagállamok hogyan fognak hozzájárulni az úgynevezett Single Resolution Fundhoz. Úgyhogy most az a célom, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy egy BRRD-t átveszik, és az IG8 minden tagállam ratifikálja. Az ECOFIN legutóbbi ülésén is felvetettem ezt a témát, és el szeretném mondani önöknek, hogy ehhez ragaszkodni is fogok. Ami a második szintű intézkedések végrehajtását illeti, ezt az elnök úr is említette, önök is nagyon jól tudják, akár csak én, hogy mekkora feladat ez számunkra. 400 ilyen hatáskörről beszélhetünk első szinten, ebből a bizottság az idén 345-öt használ fel. Ami a második szint részleteit illeti, természetesen tiszteletbe tartjuk az egyes szintet, és megpróbálunk egyensúlyi helyzetet teremteni a kockázatkezelés és ennek arányos végrehajtása között. A szakértői csoport segítségével azt hiszem, hogy a parlament is részt vett az úgynevezett delegált aktusok előkészítésében már az kezdetek kezdetétől fogva, ami pedig a felügyeleti hatóságokat illeti, a bizottsághoz került ez az anyag, illetve a társ jogalkotóhoz. Úgy hallottam, hogy gyakorlatilag a második szintű intézkedések vonatkozásában az ECON szervezett havonta felülvizsgálati ülést, a kollégáim pedig tájékoztatást kaptak az előadóktól a legkényesebb kérdésekben, úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyian elégedettet lehetünk az együttműködéssel. Engedjék meg, hogy röviden hadd mondjam el, hogy az örökölt témákban hogy is állunk. Először is Gratulálni szeretnék Rámász úr úrnak, illetve Zálba alelnök úrnak az LTIFS és a MIF rendelet kapcsán. Ami az LTIFS-et illeti, a második szintű szabályokat szeretném minél előbb az idén még bevezetni annak érdekében, hogy meglegyen a jogbiztonság, és hogy a vállalatok a befektetők számára biztosíthassák ezeket. Eh, mivel az eltisztek kívül fontosak eh, a másodlagos piacokon, a különböző infrastruktúrális projektek vonatkozásában, illetve a, a KKV-knak nyújtott hitelek eh, terén szeretnék gyorsan előrelépni. Nagyon sok javaslatról folyik pillanatnyilag három oldalú egyeztetés. Szeretnék köszönetet mondani az Econnak a konstruktív munkáért, az Insurance Mediation Directive kapcsán Langen úrnak és a Payment Service Directive kapcsán Tajani alelnök úrnak. A tárgyalások alapján közös álláspont alakult ki, így politikai szinten tovább ö, mennek ezek a témák. A bizottság továbbra is ö, mind a politikai, mind a szakmai szinten ellátja feladatát, illetve szeretnénk a lett elnökség ö, a, alatt ö, lezárni minden tárgyalást. Ami a pénzpiaci alapokat illeti, tudom, hogy nagyon nehéz ez a téma, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült megállapodni az ekonban. Gratulálunk Csillasszonynak. Ami az általános megközelítést illeti, most már a tanácsi a feladat és úgy tűnik számomra, hogy gyakorlatilag az Econban született kompromisszum nagyon jó lépés a megfelelő irányba. Olyan aggályokkal sikerült megbírkozni, amelyek például a pénzügyi stabilitást célozták meg, és amik az mms hez kapcsolódnak. Üdvözlöm, hogy a szponzorok támogatását betiltották, és pillanatnyilag a küszöbértékekkel foglalkozunk, ami a 20 alappont vonatkozásában az LV, NAV, MMF-ek kapcsán fontos. Tudom, hogy pillanatnyilag nagyon sok jelentésről tárgyalnak, például az értékpapírok, a pénzügyi tranzakciók témájában szorúr, a benchmarkok témájában Van Nice Nivenhuizen úr, a a banki strukturális reform Hökmark úr és az Occupational Retirement témájában Hayes úr foglalkozik ezekkel a témákban. Ezen kívül további kockázatokra is oda kell figyelni. Önök is tudják, hogy a bizottság az elkövetkezendő hónapok során kíván egy javaslatot elfogadni az úgynevezett non-bank recovery-ról és az resolution témájában. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak egy harmadik fontos területről, a nemzetközi normákról és elvekről. Állandó végrehajtásra van szükség, hogy elkerüljük a szabályozói arbitrázs lehetőségét, illetve hogy lehetővé tegyük a határokon átnyúló pénzügyi tevékenység virágzását. Mindazonáltal által az Európai Uniónak oda kell figyelnie arra, hogy olyan nemzetközi normákat fogadjon el, amelyek megfelelőek számára. Az EU nyitott más ö, ö, jogszabályok felé is, ö, és ö, gyakorlatilag a harmadik országok felé is kép, kész nyitni munkatársaim együttműködnek az európai felügyeleti hatóságokkal, hogy a szükséges felméréseket elvégezzék a harmadik országokkal kapcsolatban. Gyakorlatilag a, az arányosság rendkívül fontos itt. A harmadik országot másképp ítéljük meg abban az esetben, hogyha relatíve kicsi és helyi piacról van szó, vagy hogyha valamilyen domináns szerepet tölt be a globális piacon. A múlt hónapban az Egyesült Államokban jártam. Örömmel mondhatom el, hogy gyakrabban értünk egyet tárgyaló partnereinkkel, mint nem, de azért vannak nehéz helyzetek, amikor az utolsó pillanatban kell megoldást találnunk. Így volt ez a CFTC kapcsán, illetve határokon átnyúló származtatott termékek esetén. Nyilván nem föltétlenül ugyanazon szabályokat kell bevezetnünk, azonban sokat segítene, hogyha már a szabályozó folyamat elején szoros együttműködés lenne közöttünk. Itt szeretnék áttérni a TTIP-re. Kofod úr jelentése kapcsán önök is megtárgyalják ezt. Nos, az EU és az Egyesült Államok vezető szerepet tölt be a különböző globális normák, pénzügyi szabályozók terén. Ezek végrehajtásával, következetes végrehajtásával, illetve a szoros felügyeleti együttműködés segítségével valószínűleg egymás szabályai is alapulhat az együttműködés. Ugyanakkor a különböző költségek is csökkenthetők, amelyek megnehezítik a üzleti vállalkozások életét. Ezen kívül jobb garanciákat is biztosíthatnánk a különböző pénzügyi stabilitási célok vonatkozásában. A közelmúltban tehát amerikai látogatásom alapján úgy ítélem meg, hogy partnereink végül is megértették, hogy értelmes az ajánlatunk. Ezen kívül azt is el tudtam magyarázni nekik, hogy a nagyobb szabályozási együttműködés gyakorlatilag nem akarja aláásni Dodd-Franket. A negyedik terület, amiről beszéltem tavaly, a tőkepiaci unió. Erről volt szó néhány héttel ezelőtt. Ezzel nem szeretnék most részletesen foglalkozni, csak röviden foglalnám össze, hogy a CMU gyakorlatilag arról szól, hogy a megtakarításokat és a növekedést összekapcsoljuk, hogy a korlátokat elhárítsuk a befektetők előtt, hogy megfelelő pénzösszegeket tudjanak befektetni a, a megfelelő lehetőségek során a lehetőleg hatékonyabban tudjuk terelni ezeket a befektetéseket a megfelelő helyre. Hogyha erre gondolunk, akkor rendkívüli lehetőségek nyílnak meg előttünk a hosszú távú befektetésekre, az infrastruktúrákba történő befektetésekbe és a kkv számára az alternatív finanszírozásra. Nagy vállalkozással tekintek az önök képviselőnek véleménye elé, csak a tagállami, nemzeti parlamenti, civil szervezeti, KKV képviselet és egyéb pénzügyi szervezeti képviselők véleménye elé. Örömmel vennék részt más rendezvényeken is, talán önök is szívesen szerveznének ilyeneket saját hazájukban. Ami az úgynevezett securitization-t illeti és a prospectus irányelvet, már folynak a konzultációk, és a központi bankokkal, az ISIS-zel és a nemzeti felügyeleti hatóságokkal is tárgyalnak a munkatársaim. Itt is remélem gyorsan előre fogunk tudni lépni, és jogalkotói javaslatokkal előállni az év későbbi időszakában. Az ötödik prioritás, hogy az egységes piacon közvetlenül hogyan tudunk több előnyt biztosítani az állampolgárok számára. Az EU már eddig is sokat tett annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások előnyeit egyre többen élvezhessék. Azonban jó lenne, hogyha az összes korlát leomolhatna, és például a különböző határokon átnyúló beruházási alapok, a különböző engedélyezések, illetve a marketing díjak terén még többet tehetnénk ugyanis itt több száz eurótól több ezer euróig terjedő összegekről van szó. Tapasztalatból tudjuk, hogy az árak, amelyek ezen pénzügyi termékekhez kapcsolódnak, mennyire jelentősek az egyes tagállamokban, és mennyire eltérőek. Az elkövetkezendő hónapok során konzultációs folyamat indul majd be, főleg azért, hogy a befektetők bizalmát visszanyerjük. Ez kulcsfontosságú, nem csak a pénzügyi ágazatban, hanem más területeken is. Nagyon fontos, hogy az embereket az emberek megértsék, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Most nagyon nehéz körülmények között kellett nagyon sok jobb szabályt hozni, és nagyon gyorsan. Ezt nyilván önök tudják a legjobban. A rendelet segítségével stabilabb, ellenállóbb rendszer jött létre. Mind a mellett azt hiszem jó lenne, hogyha ö, megvizsgálnánk azt is, hogy vannak-e olyan következmények, amelyeket nem ö, szívesen látunk, úgyhogy üdvözlöm az önök ö, saját kezdeményezésű jelentését, és várom ebben a témában a további tárgyalásokat. Ami a bizottságot illeti, nyilván önök is ö, tudják, egyenként fogjuk megvizsgálni a különböző törvényeket, a különböző felülvizsgálati záradék segítségével. A cél a pénzügyi stabilitás, de nyilván a munkahelyteremtés és a növekedés. Ugyanakkor összességében is szeretném megérteni azt, hogy ezeknek a törvényeknek milyen következményei vannak, és hogyan hatnak egymásra különböző jogszabályok gyakorlatilag nem azt akarom ezzel mondani, hogy megkérdőjelezném azokat a reformokat, amelyeket oly nehezen sikerült bevezetni. Azonban bizonyára önök is nagyon jól tudják, akár csak én, hogy milyen fontosak a munkahelyek és a növekedés minden választójuk számára. Úgyhogy biztos vagyok abban, hogy sok a megvitatni valónk, úgyhogy várom a kérdéseiket nem csak a mai napon, hanem az elkövetkezendő hónapok során is annak érdekében, hogy úgy tudjuk a pénzügyi stabilitást biztosítani, hogy alá támasszuk a, a munkahelyteremtést és a növekedést hosszú távon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hill biztos. Ezzel már is megnyitjuk a vitát. Az első felszólaló Günnár Hokmárk a néppárt nevében Köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen biztos úr, hogy eljött, köszönöm az előadását. Üdvözöljük itt, és örömmel hallgattuk az előadását. És persze köszönjük, hogy ön köszönte nekünk mindezt, amit tettünk. Lehet, hogy ironikusnak fogja venni a kérdésemet, de távol legyen. Semmiképpen nem vagyok ironikus. Elmondom, mi a kérdésem, majd megérti. Van egy olyan tendenciája az Európai Uniónak, hogy amikor egy régi projekt eh, nehézségekbe eh, ütközik, akkor egy új projektet indítanak új útjára. Gyakran eh, előfordult már az is, hogy az unión belül új uniót akartak útjára indítani, és mindez arról árulkodik, hogy nem végeztük el az előző munkát. Tehát folyamatosan újabb és új labdákat dobunk a levegőbe, ahelyett, hogy lecsapnánk a levegőbe lévő labdát. Miért mondom ezt? Azért, mert a növekedés és a befektetések területén igazi előrelépés van szükség, és örülök, hogy erről beszélt, hiszen valóban a befektetésekre és a beruházásokra van szükségünk. A tisztelt ház természetesen nagyon figyel a beruházási terv sorsára, de ugyanakkor az európai beruházások ugye szélesebb, mint amit lefedne az európai stratégiai beruházási alap keretében meghozott terv. Kérdezem tehát, hogy a tőkepiaci unióval hogyan lehet elérni mindazt, amit, még, amit már nem értünk el az Európai Unióban jó eszköz kérdezem. Másodszorban. A régi projekteket, a régi intézményeket hogyan használjuk majd fel? Az Európai Unióban a pénzpiacokat a bankok határozzák meg. Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a már meglévő, a piacot domináló bankok tudnak majd részt venni az európai beruházásokban. A tenisz metaforájával éltem, azt mondtam, hogy jó-jó, hogy újabb labdákat szerválunk, de a levegőben lévő labdákat csap, csapjuk le végre. Azaz tehát helyeslem, hogy az új kihívásokra új megoldásokat keresünk, de a régi problémákat ne hagyjuk megoldatlanul. Nos, egyetértek önnel először is abban, hogy a tőkepiaci unióval olyasmit akarunk elérni, amit már hosszú időn keresztül az Európai Unióban el akartunk élni. Már a római szerződés szól a tőke szabad mozgásáról, de ezt még mégsem sikerült tökéletesen megteremteni. A tőkepiaci unióval egy új politikai lendületet remélünk adni, megszólítva így a gazdasági keresletet, és felmérve, hogy vajon nem kínálkozik-e lehetőség arra, hogy a régi problémákra új megoldást találjunk. Ugyanakkor sürget az idő, és ezért úgy gondolom, hogy új megoldásokat keresve a régi problémákra helyes úton járunk. Nem érzem tehát úgy, hogy mentegetőznöm kellene mindazért, amit teszünk esetleg azért is, hogy olyan kérdésekre keresünk megoldást, amelyeket már régen is meg akartak oldani, hiszen ha újonnan tekintünk rá egy kérdésre, ha új lendületet adunk a megoldásnak, ez segíthet mindenkinek. Értem persze azt a felvetést, amelyet tett. A tőkepiaci unió és a bank ágazat közötti kapcsolat nagyon fontos a tőkepiaci uniót nem volna szabad, hogy bárki úgy lássa, mint a bankágazat, a bankiparágot veszélyeztető jelenséget, sokkal inkább komplementer, kiegészítő jellege lesz ennek. És a bankok képviselőivel számos tagállamban tárgyaltam, és ők is így látják ezt. Azt kellene elérnünk, hogy bizonyos területeken a már hatályos jogszabályokat jó alkalmazzuk, ugye a CIR rendelet az egyik, amelynek az áttekintése most napi renden van, és így az áttekintés segítségével úgy alakíthassuk ki a helyzetet, hogy magas szintű és átlátható rendszerre álljunk át, például a securitization épp olyan, épp olyan hasznos a bankok, mint a fogyasztók vagy a biztosító társaságok számára. És ebben kérem az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek és a tagállamok támogatását. Köszönöm szépen Nina Jill az SND nevében. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, üdvözlöm itt ismét. Az MMF hez adott támogatását üdvözlöm, és javaslom, hogy sürgesse a lettelnökséget, hogy az MMF-re vonatkozó dossziét vigye haladósan előre, és próbáljunk kikovácsolni egy közös álláspontot a tanácsban, és így a plenárison való jövő havi szavazás után elkezdhessük a triálógust. Üdvözlöm a végrehajtásról mondottakat is, a pénzügyi ágazat képviselőitől gyakran hallom ezt a kritikát, hogy különböző tagállamokra akarják kiterjeszteni a tevékenységüket, de bizony akadályokba ütköznek. Tehát a CMU-ra való átállás előtt a meglévő szabályokat kellene jól alkalmazni, és éppen ezért a CMU-ra vonatkozó tervek végrehajtását is fel kellene gyorsítani. Miért várjunk 2019-ig? maximális a munkanélküliség, hatalmas a, alig mutat növekedést az európai gazdaság, miközben peg, pedig hatalmas tőke várakozik arra, hogy nyugodtan befektessék vagy beruházásra fordíthassák. Az átláthatóság nagyon fontos, például a KKV-k hiteltörténete nagyon fontos, és minden tagállamban ki kellene terjeszteni ezt a regisztert, ezt a jegyzéket. Az átláthatóság a securitization számára nagyon fontos, ez utóbbit normatívá, standardizálni kell, és azt is fel kell ismernünk, hogy a pénzipar, a pénzügyi ágazat képviselői azért lobbiznak, hogy könnyítsünk a szabályokon, a tőke megfelelési szabályokon, de úgy gondolom, hogy itt nem engedhetjük ki a gyeplőt a kezünkből, keményen kell fellépni, például a transzekciókra vonatkozó tőke megfelelési elvárásokban világosan kell szabályoznunk, és ugyanakkor a hitel saját tőke viszonyában is átláthatóságot kell teremteni. Itt a bizottság feladata az, hogy a parlament egy workshopján megfogalmazott javaslatot jogszabályá alakítsa. Hiszen ez minden securitization résztvevő számára a kitettséget segítene csökkenteni és átláthatóbbá tenni. Ez az információ segíteni a folyamatos monitorozást is, a nyomonkövetést, és segítene abban is, hogy az információ hiányokat feltöltsük. Köszönöm. So first of all, uh, will I, um... Köszönöm szépen. Hogy hangsúlyozom-e um, ezen dosszié fontosságát az elnökségnek? Hangsúlyozom, és hangsúlyoztam is már a rigai találkozón, hogy milyen fontos volna itt egy eh, kiutat találni a megreket helyzetből hangsúlyozni fogom, hogy a parlament hamarosan szabad, szavaz a dossziéról. Ami pedig általános észrevételét illeti a végrehajtás fontosságáról, mondhatom, hogy ezt e, a kérdést figyelmem homlok. Hiszen úgy gondolom, hogyha jogszabályt alkotunk, és ezt el is fogadjuk, akkor bizony törődjünk azzal is, hogy a jogszabályokat végre is hajtják, mégpedig az egész Unióban egységesen. Ami a CMU-t illeti. Abszolút egyetértek önnel, hogy sürgető a helyzet. Az egész portfólióm kapcsán az a benyomásom, hogyha bárhol segíthetem a beruházások ügyét, a növekedés és a munkahelyteremtés ügyét, akkor ez a feladatom. És így is látom ezt a kérdést, így állok hozzá, ez a fő közös kihívás, mely előttünk tornyosul, a munkahelyteremtés és a növekedés. Ezért az én feladatom is abban áll, hogy minden nap úgy keljek ki az ágyból, hogy azt a kérdést tegyem fel magamnak. Mit tehetek ezen nagy terv megvalósítása érdekében? Igaz ez a CMU-ra is, bár vannak ennek a CMU végrehajtásának olyan vetületei, amelyek hosszabb ideig fognak tartani, de a securitization áttekintését um, éppen ezért um, indítottuk útjára, és mondhatom, hogy um, igyekszem minden fronton áttörést elérni, hiszen tudom, hogy önök is az előrelépésben érdekeltek. Eljött a cselekvés pillanata, és ezért a a CMU tekintetében, tehát a tőkepiaci unió tekintetében is előrelépést kell elérni. Említette a képviselő asszony az átláthatóságot. Egyetértek, az átláthatóság fontos eszköz, ezért támogatni kell. To respect our time schedule. Köszönöm azt is, hogy figyelmezte az időhatárokat. 5 perces fordulók vannak, ám ez az kell, hogy három percnél nem beszélnek többet, mert csak két perc marad a biztos úrnak. Vegye mindenki figyelembe ezt. Kérem, Kény Swinburne. Köszönöm szépen, üdvözlöm Lord Hill. A tőkepiaci jogszabályok sokféleségét az előző ciklusban végigvéve a piac résztvevők és stakeholderek megkerestek az új projekttel kapcsolatban is. Úgyhogy elég tartalmas hónapok állnak mögöttem. Innovatív termékeket szeretnek bevezetni a tőkepiaci unió keretei között. A probléma azonban az, hogy a, az ülések felét a víziókkal kapcsolatos beszélgetéssel töltjük, aztán az MIFID, CFDR és más tőke piaci kettes szintű jogszabályokkal töltjük. Azt kérdezik a, a bogarok, hogyan lehet megbicsatni azokat a problémákat, amelyek miatt a CMU nem tud elindulni. Tehát az ESMA tárgyaló csapata és a bizottság csapata jelenlétében egy dolgot szeretnék tisztázni, az átlatósággal kapcsolatos megjegyzésekre és effektálva. Én nagyon támogatom az átlatóságot, de nagy aggályunk van az európai kötvénypiac kapcsán. Tudnék, amikor az európai kötvénypiacról beszéltünk, jól tudtuk, hogy az Egyesült Államok a világ leglikvidebb ilyen piaca, csak csak a, a, a post-trade átláthatóságot tudta elérni eddig, méghozzá egy bizonyos kötvényszelekcióban csak be kell látnunk, és mi is az, a, a, a kereskedés utáni adat átláthatóságra kell törekedjünk, és a, az áll, a, a kormányzati kötvények és egyéb kötvények tekintetében látunk el, hogy a MIFI-ben több cikk utal arra, hogy az ESMA is rákérdezett, hogy vajon hogy vagy egyes kötvények inkább kiskereskedelmi, nagy nagykereskedelmi forgalomban forognak-e. Nagyon sok kritériumot is beletettünk a rendszerbe, amely egyes kötvénypiacok sajátságait követi le. Kérdésem szerintem az, hogy vajon osztja-e azt az aggályomat, hogy egy megszakító intervenció, amely az árok nyilvános áttételét teszi kötelezővé az áthatóság tekintetében, bízik-e abban, hogy az ESMA és a bizottság csapata képes leszek úgy kalibrálni ezt a rendszert, hogy az érzékeny legyen, észszerű legyen, és inkább segítse, mint sem, mint sem akadályozza a piacaink fejlődését. Szerintem a kérdése az általános kihívás lényegét érinti melyet nekem is a bizottságnak szembe kell néznie, hogyan tudjuk megfelelően kalibrálni ezeket az eszközöket, a kockázatokat is figyelembe véve, meg, meg azt is, hogy nem szabad ezzel megkötnünk a növekedés potenciáját. Egyensúlyt kell tartanunk a két cél között. Ez, ezt mindig tudatosan kell kövessem, a CMU általános és a kettes szintű szabályozás különös tekintetében. Úgy gondolom tehát, hogy az átláthatóság, amelyet a MIFID bevezetett, fontos és üdvözlendő. Persze, jól kell kalibrálni ezt a rendszert a végrehajtási intézkedésekre vonatkozóan, hiszen azt nem akarjuk, hogy a pénzügyi piacok likviditását sértse, és nyilvánvalóan nem célom az, hogy a kötvénypiacok működését akadályozzam, vagy akadályozzuk. Tudom, hogy ebben a témában különösen aktív, meg mások is aggája figyelik. Az, ez ma vizsgálja, vizsgálódik ez ügyben. Nyilvánvalóan felmerülnek, a, reflektálnak majd azokra a pontokra, amelyeket önök elég terjesztett, ön előterjesztett, és a szolgálataik bizonyal megfelelő megoldást találnak majd, ám figyelemmel kell legyünk a folyamat egészében arra, hogy észszerűen folyjon ez a kalibráció. Köszönöm szépen az ad részéről, ezek képviselő. Köszönöm, biztos úr. Én is nagyra értékelem a pénzügyi piacokra vonatkozó, szabályozásra vonatkozó témadosszéban kifejtett munkáját. Nemrégiben azt hallottuk, a déli Telegraph például azt írta, hogy egy mini Görögország robbanhat Európa szívében. Ez Ausztria, Ausztriában az egyik tartományi bank bukását ről szólt, amely 10 millió euróban kapott garanciát, már Ausztriában van egy olyan csakos jogszabály, mi szerint az állami garanciát érvénytelenten lehet. Itt nyilván bíróság kell majd döntsön. Ám, hogyha a garancia megerősítést kap, akkor a, az a banki irányelv sérül, miszerint a hitelezők kell, hogy vállalják a bukás veszteségét, mielőtt adófizetőkre teszik azt át. Állami garanciával akár. Ön szerint ez az osztrák ügy, a BRD tesztelése is egyben, egyfajta próbája, és milyen jogalkotási lépéseket tehetünk, hogyha a garanciát érvényesítik? Ön szerint a BRD jogszabály, vagy szabályozást módosítani kellene ennek az ügynek a fényében? Köszönöm szépen, hogy feltette ezt a kérdést. Általában a BRD ügyében nagy figyelemmel vagyunk arra, hogy a, a, ennek a megfelelő átültetése megvalósuljon a tagállamokban. Az eredmények az elmúlt ciklusban arra azt mutatták, hogy a rendszer kollektív szinten sokkal erősebb, mint korábban volt, ám a konkrét ügyben, melyet ön felvetett, nagyon bonyolult eset. Régi szabályok és új szabályok egy különös kombináció érvényes rá, és hát őszintékkel kell legyünk, az átmenet egyik rendszerből a másikba mindig lehetőséget teremt arra, hogy komplikált esetek adódjanak ebben az átmenetben. Hogy mit tesznek a szolgálataim ebben az ügyben? Nos, szoros együttműködésben az osztrák hatóságokkal, kísérjük figyelemmel a fejleményeket, még nincs teljes körű információnk ahhoz, hogy végső és pontos választ adjak, ám most úgy tűnik a dolog, hogy a BRD Ausztriában jogosult volt, március 1-re vonatkozóan, az a döntése vonatkozóan, Szerintem még nem mondjuk le azt a következtetést, hogy változtatni kell az egész rendszeren. Figyeljük tovább, mit történik ebben az esetben. Nem állítom, hogy ez egy eh, fekete-fehér ügy. Hogyha a kérdés második részével kapcsolatban a német bankok részéről való bail-in hatása értékelésében ezt a bizottság feltétlenül foglalkozni hivatott ezekkel is, majd ha ezekből adódik kérdés. Miguel Vieges. Köszönöm a GUE képviseletében, Miguel Vieges következik. Köszönöm a szót. A pénzügyi ágazat stabilitására irányult a legtöbb kérdés. Ami az egyeneget illeti, a befektetések, a kereskedelmi tevékenység kapcsolatos spekuláció normális. Ez a pénzügyi válságot követően fontosnak tűnt. Úgy tűnik számomra, hogy ez megrekedt. A bankunió egyébként más keretek között jött létre. Nem szabad ö, hagyni a ö, csődbe jutást. Csak 0,7%-ot használtak fel a bankok újra tőkésítésére. Ez nem túlságosan kevés. Ami a felügyeleti mechanizmust illeti, ami az EKB-t illeti szavahihetőségét, ez nem áshatja alá. A felügyelet az egyik legfontosabb része a monetáris politikának. Aztán ami az ügynökségeket illeti. 0,4 milliárd dollár büntetést kellett fizetniük Amerikában, mert hogy hibás intézkedés következtében következett mindezbe. Nem kellene ezekről az ügynökségekről is beszélni, illetve a hitelhez való jogról. Köszönöm. Well, on your, um, in, in reverse order, on credit rate. Nos, ami a hitel minősítést illeti. Az év első felében a bizottság jelentést kell, hogy készítsen ezen ügynökségekről általánosságban, úgyhogy ezeket a kérdéseket ennek kontextusában tudjuk majd megvizsgálni. Az első nagy kérdést illetően, hogy hogy áll a bank ágazat, illetve mi a helyzet a tőkésítéssel. Az a véleményem, ahogy ezt már korábban is említettem, hogy összességében sokkal stabilabb, sokkal ellenállóbb helyzetbe került az egész ágazat, mint korábban, ahogy ezt az átfogó értékelés is kimutatta. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag elég sokan osztják ezt a véleményt. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy most már kezd kialakulni ez az úgynevezett Resolution Fund, vagy alap, és itt is nagyobb az ellenállás. Ami a függetlenséget illeti, rendkívül fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy ahogyan az SSM létrejött, gyakorlatilag operatív függetlenséget biztosít számára és gyakorlatilag azt mutatja, hogy hogyan áll ez a kérdéshez. Ahogy már említettem korábban is, azon szakemberek szakmai hitele, akiket kineveztünk erre a feladatra, már önmagában is garanciákat rejt. Januártól be is indul ez a munka. Úgy gondolom, mivel mindennyiukkal találkoztam, értik, hogy milyen fontos a feladatuk, és így is járnak el. Köszönöm. Morris Scott következik a zöldek nevében. Köszönöm. Egyetértünk önnel a KKV-k financiális feltételeit illetően, de a befektetések nem álltak rendelkezésre. Az egyik oka a visszaesésnek az volt, hogy nem nagyon voltak lehetőségek. A kormányok nem igazán adtak megfelelő lehetőségeket a jövőt illetően. Úgyhogy ez az ösztönző nagyon fontos, hogy megfelelő befektetések legyenek a KKV-k számára. Egyértelmű, hogy a bankrendszer nem biztosítja a befektetéseket, amikre a KKV-knak szükségük lenne, de zöldeként félünk a torzulásról a piacon, a destabilizáló hatásoktól, úgyhogy az úgynevezett securitization és a különböző értékpapírok létrehozása is jelenthet. Úgyhogy szabályozni kell. De a kockázatos tevékenységeket visszafogni, annak érdekében, hogy a megengedt, azon hitelek vonatkozásában, amelyeket a KKV-k megengedhetnek maguknak, gyakorlatilag hosszú távon kiszámíthatóbb legyen a helyzet. Egy nagyon fontos funkció a bankok részéről a hitel értékelés. Ehhez szoros kapcsolatra van szükség a fogyasztóval, és nyilván a bankoknak kell ezt biztosítania. Egy-két elképzelésről hadd számoljak be önnek. Először is javaslatunk az, hogy a kis bankokat a kapcsolatépítésre ösztönözzük, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a produktív kkv koncentráljanak támogatni szeretnénk azt is, hogy a helyi gazdaságokat támogassuk, és ne nagy távolságokba fektessenek be, így jobb az elszámadhatóság lehetősége is. Azt szeretnénk, hogyha a KKV-knak jobb tanácsot tudnának biztosítani és nyújtani a pénzpiacokon is a bankok, ezért értékelési szolgáltatásokra is szükség van a potenciális befektetők vonatkozásában. Végül pedig, ami a hitelpiaci uniót illeti, több ösztönzése van szükség a hosszú távú befektetések támogatására, tőkeintenzívebb befektetésekre és nagyobb változatosságra a helyszínen. Köszönöm. I think the sensible answer is I think is most azt hiszem, hogy a helyes válasz az, hogyha nem egy ilyen leereszkedő választ adok, hanem elmélyülök a kérdésben, és erről közösen esetleg négy szemköz, vagy szakértőnkkel egy külön vitát nyitunk. Általános észrevételem azonban az, általánosan igaz a CMO-ra, a Tőkepiaci Unióra, hogy a cél az, hogy egy diverzifikált, sokszínű pénzügyi, hogyha így mondhatom, ökoszisztémát dolgozzunk ki. Legyenek helyi bankok, akiknek, akik közel vannak a fogyasztókhoz, és ugyanakkor lehessenek nagyobb intézmények is. De kicsi, kicsi meghökkent, amikor az újabb tagállamokról tól azt hallom, ahol a legkevésbé fejlett a tőkepiac, és a vállalkozói hagyományok sem annyira kialakultak, hogy nagyon pozitívan állnak a tőkefinanszírozása a capital funding <coughs> kérdéséhez. De persze a probléma akkor van, hogyha egy metaforával élve, minden egyes tojás egy eh, kosárban van, hát akkor, hogyha bármi éri ezt a kosarat, akkor bizony ez eh, súlyos hatással van, és igaz ez a gazdaságra, hogyha mindent egy lapra teszünk fel, akkor, hogyha valamilyen külső hatás éri ezt a gazdaságot, akkor könnyebben megrendül a gazdaság. Ezért helyesebbnek tartanám a finanszírozási források terjesztését kiterjesztését biztosítva, hogy a cégek különböző fejlődési fokukban más-más forrásokhoz férhessenek hozzá. Például Európában a venture capital, a kockázati tőke megszerzésének hagyománya nem annyira elterjedt. Ezért ezek a startupok vagy új cégek például gyakran az USA-ba mennek el, gyakran innovatív új technológiát dolgoznak ki, egyszerűen azért, mert a kockázati tőke jelenléte nem olyan erős Európában. Sokfajta finanszírozási forrás kell biztosítani, egyetértek persze abban, hogy a hosszú távú befektetések és beruházások is nagyon fontosak, és ezt is igyekszem lehetővé tenni a keretekkel. Köszönöm, kérem, hogy a kollégák megkérdezzenek hosszabban, két percnél többen. Márko Czanni, FDD. Két kérdésem van a biztoshoz. Az első, egy általánosabb kérdés, ez a tőkepiaci unióra vonatkozik. Bemutatta a bizottság a zöld könyvet, elmondta a megfontolásait. A megfontolások azt arra vonatkoznak, hogy ezek az intézkedések a kisebb középvállalatokat fogják helyzetbe hozni, amelyek jelzem csendben az európai termelés legnagyobb részéért felelnek. Komoly aggájaim vannak ezzel kapcsolatban. Hiszen hogyan lehet a nagy tőke érdekeit és a nagy pénzintézetek érdekeit összehangolni a kis és középvállalatok érdekeivel? Nem nagyon látom, hogyan működhetne ez, és nem tudom, hogyan lehetne ki egyenlíteni ezt a két érdeket. És hogyan ö, kerülhet, merülhet fel, kerülhető annak a veszélye, hogy még egyszer ö, financiarizáljuk, tehát a tőkésítése hassuk át a reálgazdaságot. A másik kérdésem az EBRD-re vonatkozik, illetve a BE e RRD-re vonatkozik, hiszen elképzelhető, hogy az EBRRD forrásai nem lesznek elegendőek. A probléma tehát az, hogy a szisztemikus rend krízis következményeire akar választ adni, de nem az okára. Például egy olyan kis bank, mint az Alpen Adria, akár a német rendszer sikerét, a német bankrendszer profitabilitását is befolyásolhatta 2014-ben. Ezért tehát úgy gondolom, hogy valóban külön kell választani, egy ilyen szigelekt, az amerikai szígelek szellemében külön kellene választani különböző típusú pénzintézeti tevékenységeket a separation, a hát erről van szó, és az önök szakbizottsága, de az egész tisztelt ház is a bankok strukturális reformját eh, mélyrehatóbban vizsgálta, mint bármely más szereplő Európában. Ezért úgy gondolom tehát, hogy a javaslat rendelkezésre áll, ezt kijelenthetjük, és a javaslat egy eszköz lesz eh, abban, hogy eh, ne kelljen ismét beadnunk a, gyerek, a derekunkat a too big to fail elvének, vagy too complex to understand. Um, tehát, hogy sikerüljön um, külön választani különböző pénzügyi tevékenységeket is, ugyanakkor a szanálást is lehetővé tenni. A BRRD még most vette kezdetét. Biztosítanunk kell, hogy az erre vonatkozó jogszabályt megfelelően ültessék be az egész EU-ban, de biztos vagyok benne, hogy ez így lesz, mármint hogy úgy lesz, hogy megvizsgáljuk a beültető intézkedéseket, és megvizsgáljuk, hogy mely, milyen eredménnyel járt ez a jogszabály, akár a BRD-re vonatkozó jogszabály is. Ami a KKV-kat illeti, és a KKV-k finanszírozását illeti. Megközelítésem az, hogy egy sor kérdést szeretnék napirendre venni, amelyek esetleg akadályozzák, hogy a KKV-k hozzáférjenek ahhoz a tőkéhez, amelyre, szükség, amelyre szükségük van a növekedéshez. Nem hiszem, hogy az válaszok egyszerűek. Gyakran a kérdés valóban az, hogy hogyan lehetne az európai kockázati tőkeipart jobban kiépíteni, vagy hogyan lehetne a European Private Placement iparágat megerősíteni, hiszen elképzelhető, hogy a más típusú beruházók nem akarnak beruházni a kis és középvállalatokba, nem ismerve mondjuk a kockázatokat. Azaz tehát arról is érdemes volna gondolkozni, hogyan lehetne jobb a hitel képességre vonatkozó információkat megteremteni, megteremtve így a bizalmat a befektetők számára. Nincsen egyszerű válasz, de még egyszer mondom, hogy a KKV-k számára a hosszú távú befektetések, ez az infrastruktúrális befektetések számára több forrás szeretnék feltárni. Köszönöm, Barbara Kaffel kapszót. Lord Hill, Sie haben uns vor etwa einem Monat... Köszönöm szépen. Egy hónap ezelőtt a zöld könyve a tőkepiaci unióról bemutatásra került a szakbizottságban, és a zöld könyv beszámolt arról, milyen akadályokat kell felszámolni a tőkepiaci unióhoz, lépésről lépésre szeretnék ezek lebontani, ahhoz, hogy a növekedés, foglalkozás, teremtés meg történjen, tehát a megtakarítás biztonság és a beruházások kézekézben kell haladjanak, és a befektetők előtti akadályokat le kell bontani. Ezzel összefüggésben két célt ékseltetnék a zöld könyvben az, hogy a különféle finanszírozási forrásokhoz jobban fel, hozzá lehessen férni, és a KKV-k újabb forrásokhoz férhessenek hozzá. A kockázati tőke ebben nagyon nagy téma. Szeretnénk figyelemmel lenni a jelenlegi az Ernst Young által készített kockázati tőkejelentéssel, amely 2014-ben kimondja, hogy a Venture Capital nemzetközileg 86 milliárd amerikai dollár kerül befektetésre, 60% ezeknek Amerikában, ezek fele majdnem a szilíciumvölgyben, aztán Kínában jelentős rész 18, és csak 12% Európában. Önök milyen intézkedéseket vezetnek be azért, hogy a kockázati tőkepiac Európában erősödjék? Az őszinte válaszom az, hogy jelen pillanatban túl korai a kérdés ahhoz, hogy észszerű választ adjak. Rendkívül fontos azonban azt látni, hogy megpróbáljuk egyszerűbbé tenni az európai közkázatőke piac számára azt, hogy fejlődjön. Tudnélik, azt gondolom, az a tény, hogy látjuk azt, hogy európai vállalatok külföldre mennek, hogy tőkét szerezzenek, ez nem jó a gazdaságunk szempontjából, úgyhogy Úgyhogy ennek e, szükségességével foglalkozni kell, kell számolni. A zöld könyvvel kapcsolatos konzultáció célja az volt, hogyha lettőleg szélesebb körben találkozunk szereplőkkel, a kockázati tőke, vállalkozási tőke ben dolgozókkal, civil társadalom képviselő vállalati emberekkel, hogy elmondják gondolataikat, azzal kapcsolatban mit tehetünk, milyen konkrét akadályokat tudunk lebontani, milyen lépéseket tehetünk. Az elmúlt ciklusban a Jusszepes évek a bevezetésre került, történtek bizonyos előrelépések, említette az, hogy mivel kell még tovább lépni. Ezen szabályok, szabályozások, tehát meg kell vizsgálni, hogy úgy működnek ezek az új szabályok, ahogy reméltük tőlük, és hogy a kockázati tőke és a, a, a Social Entrepreneurship Fund a lehetőleg hatékonyabb és vonzóbb legyen, ezzel foglalkoznak kell, tehát és nyitva állok ajánlások, javaslatok előtt arra vonatkozóan hogyan lehet továbbfejleszteni. Köszönöm. Danuta Hübner. Köszönöm. Biztos úr, nagy örömmel hallottam, hogy komolyan veszi a tőkepiaci unió által felvázolt három pillért, nem csak az intermediation pillárt, pillért, hanem a, a finanszírozás biztosítóinak vagy, vagy forrásainak vonatkozó pillért. Jól lenne tisztában látni azt, illetően mit lehetne tenni annak érdekében, hogy mozgósítsuk a megtakarításokat, hogy ők ne menjenek ki, hanem inkább egy ellenkezőleg külső megtakarításokat vonzunk be az európai tőkepiacra. Említette azt, hogy a pénzügyi ö, ismeretei az embereknek ö, milyenek. De vajon inkább szabályozási kérdés ez, vagy inkább jó gyakorlatokat kellene bevezetni és támogatni. Milyen módon lehetne aktivizálni, mozgósítani, nem szövetetlen szabályozás révén a megtakarításokat? Lát-e olyan kockázatot, hogy végül olyan eszköz jön létre, amely ugye a megtakarításokat, hogy a tőkepiacokra veszünk, akkor ezzel, ezzel a kockázatot is növeljük. Ezzel kapcsolatban mit teszünk? Aztán a, az eszközvagyon tekintetében a FTK és a tőke szabad mozgása ügyében. Az FTT ugye teljesen más helyzetben hoztuk létre, akkor a globális helyzet is, meg az európai helyzet is teljesen más volt. Amikor ez létrejött, Vajon a bizottság mit tehet ennek előmozdítás érdekében? Ugye elakadt a, a megerősített együttműködés csatornáiban. Mit tehetünk? Elfelejtsük az FTT-t? Vagy, vagy próbáljuk erőltetni? Mit csináljunk? Well, thank you. Um... Köszönöm. Először is a szélesebb körű kérdését illetően. Szabályozás. Jó, best practice közötti kérdés. Lehet, hogy kell jogszabályt alkotni, a szekuritizáció kereteit megerősítve. Ha erre szükség lesz, meg kell lépjük, ám ha el lehet érni a kitűzött célt, az Óhajtó célt jogszabályalkotás nélkül, best practice-ek révén, vagy ágazati, ipari kezdeményezésekkel, amelyek mondjuk magánhitelezést tesznek lehetővé, akkor inkább azt támogatnám a magam részéről. Egyrészt ezért, mert kevesebb időbe telik, és ez vezet bennünket Nina Gill felvetéséhez, hogy sok esetben sürgető eh, problémákat kell megoldanunk, és ha sokat meg lehet oldani, és meg lehet oldani sokszor jogszabályalkotás nélkül, meg, meg rendeltek nélkül, akkor inkább azt a módszertan támogatnám. és amikor a tőkepiaci unió következő lépéseit fogjuk tagalni az év második felében a cselekvési tervben, látják majd, hogy ott egy kombinációját alkalmazzuk a jogszabályi és a nem jogszabályi eszközöknek. Ennyit erről, ami általában megtakarításokat illeti. Én azt remélném persze, hogy olyan intézkedős csomagot tudunk létrehozni, merőben egyszerűbb és vonzóbb. Nagyobb tőkepiacok jönnek létre, ahova az emberek szívesen fektetnek be. Ugye a gazdasági kíváson kívül van egy demográfiai kívásunk is, tehát időskorra való megtakarítások helyeit is ki kell alakítanunk, az emberek hosszú távú nyugdíj megtakarításokat tudjanak elhelyezni a tőkepiacon és ez is források a vállalatok számára. Ehhez persze jól szabályozott piacok kellenek, a befektetők biztonságban kell érezzék magukat, tehát, hogyha a tőkepiacot akarjuk bátorítani, hogy ez vajon kockázatot jelente, hát nem, hogyha jól szabályozott. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, Pierre Moszkovici kollégám irányítja ezt a témadossziét, én mindig úgy gondoltam, hogy ez a legjobb, hogyha globális összefüggésben kezeljük, mert egy nagyon összekapcsolt és versenyző világban élünk, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. A bizottság szerepe abban áll, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek tovább akarnak lépni egyben, technikai szakmai támogatást adjon, ezt csináljuk is, Moskovic úr kifejtette, hogy meg szeretne egy realista, ám nagyra törő megállapodásra törekszik. Én a magam részéről azt arra mutatnék rá, hogy az FTT kihatásai, a tőkepiaci unió stabilitására való hatását megfelelően kell mérlegelnünk akkor, hogyha tovább visszük ezt a témát. Thank you. Köszönöm szépen. Hoppá, következik. Köszönöm a szót. Jó napot kívánok, biztos úr. A központi bank a kvantitatív könnyítési programot vezette be a közelmúltban, és ugye a cél a pénzügyi stabilitás. Hiszen ön a felelős ezért a területért, ezért szeretném a véleményét a bank intézkedéséről másodszorban, ami a tőkepiaci uniót illeti. Nyilván az Európai Unió határokon átnyúló beruházásai elé tornyosuló korlátok lebontásáról van szó, ez mindannyiunk érdeke, ön is emlékeztetett erre. De azt gondolom, hogy ha jobban akarjuk a reálgazdaságot támogatni, és ahogy ön is említette, hosszú távon az infrastruktúrákat, a magán tőkéből, az állami produktív beruházásokból is elegendőt kell támogatni. Tehát tudván azt is, hogy a PPP-k mind mások és mások, és ezért közvetlen a hatásuk a tőkepiacokra. Nem tudom, hogy voltak-e már olyan intézkedések, amelyek az esélyegyenlőséget biztosítják minden tagállam számára. Nyilván a securization is nagyon fontos, a részvényesítés, hogy nehogy olyan hibákat kövessünk el, amelyeket már néhány évvel ezelőtt. Nyilván megfelelően kell, hogy működjön a piac. Hogyan tud minden európait megnyugtatni tehát arról, hogy minden megfelelő intézkedés kezükben van, hogy a, ez elkövetett hibákat ne ismételjék meg. Köszönöm szépen. Well, to take, um... Először is, ami a részvényesítést illeti, az értékpapírosítást. Ez rendkívül fontos. Ezért konzultációt fogunk folytatni ebben a témában és nem felejtjük el, ami korábban történt. És nyilván senki nem akarja, én sem, hogy ugyanazokat a problémákat okozzuk, amelyeket már meg kell oldanunk korábban. Ugye a problémák közé tartozott az, hogy túlságosan kockázatosan tettük ezt, nem szabad így eljárnunk soha többé. Ugyanakkor óvatosan kell eljárnunk, a megfelelő hozam területén, hogy az értékpapírosítás egyszerűen történjen, hogy az ECB, a Bank of England és egyéb testületek is nagyon átgondolják, hogy hogyan járjanak el, és támogassák az elképzeléseinket. Nyilván nem olyan szervezetekről van szó, amelyek azt akarják, hogy mi vállaljuk fel a kockázatát ennek. Óvatosan kell azért eljárnunk, széleskörű eszmecserét folytatva, az érintettek támogatását élvezve, természetesen az önök szakbizottságát is. Három hónapos konzultációs folyamatról van szó, amely május végén zárul, és utána a jogalkotói javaslata kell élnünk. Ami a CMU-t illeti. Valóban az egyik cél ezzel a KKV-k finanszírozási lehetőségeinek javítása, meg kell vizsgálnunk minden módját ennek. Ha az értékpapírosítással ez esetleg vonzóbbá tehető, akkor olyan intézkedéseket hozunk, amelyek EU szerte alkalmazandók lesznek, tehát teljesen logikusan fogunk eljárni. Ami a QI-ról szóló kérdését és általánosságban a gazdaság helyzetét illeti, a pénzügyi stabilitás rendkívül fontos. Oda kell figyelnünk a makroprudenciális kockázatokra és a mikroprudenciális kockázatokra is. Ami a makro területet illeti, az esrb keresztül tesszük ezt, és ön is tudja, hogy az idén kell megfelelően eljárnunk ezen a területen, illetve bevezetni azokat a változtatásokra, sokat, amelyekre szükség lehet. Általánosságban azonban nagyon oda kell rá figyelnünk, de biztos vagyok benne, hogy Drági úr is e, így fog eljárni a központi banknál. Brian Hayes. Uh, thank, thank you, President, and can, can I welcome... Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Hill biztos urat ismét itt az Ekonban, és gratulálok is ahhoz, hogy már ellátogatott eddig kilenc tagállamba, és meghallgatta az érintetteket, azokat, akik a pénzügyi szolgáltatások terén érdekeltek, és főleg a fogyasztókat. Azt hiszem, ez nagyon jó kiinduló pont, gratulálok. Én a TTIP-ről kérdeznék. Azt hiszem, egyértelműen fogalmazott ma, azzal kapcsolatban, amit a Brookings intézetben február 15-én mondott, amikor a folyó tárgyalásokról jellemezte. Azt hiszem, alapvető a különbség. Egyrészt az együttműködés, ami a hivatalos dialógus formájában történik, illetve Európa és az USA közötti húzavona között, illetve harmadsorban a közös szabályok között. Kifejteni kérem, a februári beszédét követően, hogy tulajdonképpen mit is kívánnak elérni ezzel. Én szerintem katasztrófa lenne, ha nem lenne a TTIP-ben pénzügyi fejezet. És mindenképpen a célunknak annak kell lennie, hogy közös megállapodást szülessen az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok, illetve az, Amerika, az Európai Unió között a pénzügyi szolgáltatásokról. Bár nyilván az USA nem igazán támogatja az egyvilágra szóló szabályozást. Azonban lehet, hogy kétfajta szabályozó rendszerre rendelkezünk, a pénzpiaci reform azonban az egyik olyan terület, ahol a parlament is ö, vezető szerepet vállalt fel, ahol az Egyesült Államok is tavaly júliusban ebbe az irányba indult el. Kifejteni, hogy a tárgyalások vonatkozásában hogyan is állunk ebben a témában. Köszönöm. Hát először is köszönöm az általános megjegyzéseket, illetve azt, hogy elmondta, hogy látogattam a tagállamokba. Azt hiszem ez rendkívül fontos, nagyon fontos ez a biztosok számára, hogy az egyes országok körülményeiről első kézből értesüljön. Azt hiszem fontos, hogy az állampolgároktól, a fogyasztói szervezetektől, de a gyakorlatban ott a helyszínen ezzel foglalkozóktól is halljam, hogy mi a helyzet, akik a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkoznak, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjam, hogy ők mondják el, hogy a valós világ milyen világra milyen hatással vannak azok a döntések, amelyeket mi hozunk. Ami a TTIP-et és az Egyesült Államokat illeti, illetve hogy hogyan is állunk. Azt hiszem, hogy rendkívül jól összegezte az álláspontunkat. Azt gondolom, hogy célunk azzal, hogy nagyobb együttműködést próbálunk a pénzügyi kérdések terén elérni a TTIP keretén belül, abból indul ki, hogy a pénzügyi szolgáltatások annyira szabályozott terület, hogy a pénzügyi szabályozás gyakorlatilag szabályozza a piachoz való hozzáférést is. Ezért tehát olyan kereskedelmi megállapodásra van szükségünk, ami ezt magába foglalja, mert különben elszalasztottuk volna ezt a lehetőséget. Ezen kívül ott van az Egyesült Államok, hiszen a világ pénzügyi szolgáltatásainak zömében részt vesz, úgyhogy mindenképpen együtt kell működnünk velük. Most mi is a célunk ezzel? Hát az, hogy jobb legyen az együttműködés a szabályok alkalmazása terén, amelyek általában globális normákból fakadnak. Az esetek többségében ezzel nincs gond, de például a ccp esetében ez a legjobb példa erre, nem. És a jelenlegi szabályozó fórumok ahol erről szó lehet, köztünk és az Egyesült Államok között, nem formális jellegűek, nem elég magas szintűek, és azt gondolom, nem olyan szintet és komolyságot képviselnek, amire szükség volna. Tehát én az Egyesült Államokban ezt az üzenetet közvetítettem, azt gondolom meg is értették ezt, bár voltak aggályok, ott volt a Todd Frank esete, pedig nem erről volt szó, de hát ez egy rendkívül kényes kérdés az Egyesült Államokban. Azonban folytatjuk a munkát ezen az úton, mert úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos. Köszönöm. Jonas Fernández. Fernández képviselő. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm biztos úr a körünkben. Három kérdésem van. Nagyon gyorsan le is mondom őket. Nem a tőkepiaci unióról van szó, hanem a mindennapi emberek életének problémájáról. Például, hogyha az egyik országban lévő bank számláról egy másik országba akarunk átutalni, vagy számlákat kifizetni, a mindennapi élet problematikus, és a tőkepiaci unió jobb működése azt szolgálna, hogy az emberek könnyebben éljenek. A zöld könyvvel kapcsolatban van egy kérdésem. A zöld könyv a pénzügyi szolgáltatások palettáját akarja bővíteni. Nem csak a hagyományos bankfinanszírozásra gondol, hanem más alternatív finanszírozási formákra Nos, a zöld könyv arra tör, hogy a könyviteli és az adózási normákat, valamint az inszolvencia szabályokat egységesítsem. Például az én országom éppen az inszolvencia tekintetében komoly hiányosságokkal küzd. Arra van tehát szükség, hogy valóban a tőke jobban eloszoljon az Európai Unió egész térségében. Kérdezem, hogy hogyan próbál e tekintetben előrelépést elérni, hiszen a bizottság elnöke Juncker azt mondta, hogy az iparűzési adó alapot harmonizálnák. Ez előfeltétele volna, előfeltétele volna a tőkepiaci uniónak. Utolsó kérdésem, a bankunió és a tőkepiaci unió kapcsolatát hogyan képzeli el? Hiszen nem minden ország, aki a tőkepiaci unió tagja lesz, lesz egyben a bankunió tagja. Hogyan látja tehát a két struktúra közötti kapcsolatokat? Az volna fontos, hogy a kettő között szoros és világos kapcsolat jöjjön létre. Köszönöm. Kezdem a második kérdéssel, tehát hogy mi a kapcsolat a két struktúra között. a tőkepiaci unió, mind a 28 tagállam számára van kitalálva. Ez egy klasszikus egységes piaci vagy belső piaci projekt. A bankunió azonban egy specifikus probléma megoldását szolgálja. Ezért hozták, hoztuk létre, és sikeres is volt. Ezen közben a tőkepiaci unió, a CMU egészen más kihívásra ad választ. A bankunió segíti a tőkepiaci unió működését, de nem azt mondhatjuk, hogy a CMU, a tőkepiaci unió egy eh, bankunió B kiadás volna, nem erről szó sincsen. De persze a tőke számára az egységes piac keretfeltételeit biztosítani kell, ez a CMU. Ez szolgálja a tőkepéci unió. Ami pedig az inszolvencia, illetve az adószabályokat illeti, az év során még specifikusabb tervezetekkel állok elő, de hát jog, többen joga mondták, hogyha az egyes tagállamokban más-mások az inszolvencia szabályok, és nem tudjuk hogy mi történik a beruha, befektetéseinkkel, hogyha a cső, cég, akibe befektettünk, csődbe ment. Ha nem tudjuk ezt, akkor um, bizony nem fektetünk be. Kollégám Jurova biztos asszony a kvázi illetékes biztos az inszolvencia szabályok egységesítése tekintetében, de persze ez bennünket is érint, és együttműködünk. Ami pedig a bankszámlákról történő ügyleteket illeti. Nos, a holland parlament képviselőivel találkoztam éppen tegnap, és azt mondtam, hogy a zöld könyv kontextusában az idei év során még a pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi szempontját is napirendre akarom venni. Meg kell néznünk valóban, hogy a fogyasztók, a végfogyasztók számára hogyan működik a bankrendszer, nagyobb védelmet kell biztosítani, több jogot, sítványt kell adni a fogyasztóknak, olyan szabályokat kell tehát elfogadni, amely ezeket a célokat szolgálja. Köszönöm, Pablo Zálba. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Elnézését kell kérnem, nem voltam itt a előadása során, nem tudtam itt lenni. Köszönöm, hogy itt van, köszönöm, hogy megválaszolja a kérdéseinket. Örülök én a zöld könyvnek is, mely a tőkepiaci unió kérdéseit térképezi fel. Jó kiinduló pont ez. Most ma délelőtt Pablo Nában, a választókerületemben jártam, a helyi kis- és középvállalatokat tömörítő szövetség reggelén vettem részt. Nos, a kis és középvállalatok egyik legnagyobb problémája Spanyolországban, de vélhetőleg nem csak ott, hanem a többi európai országban, abban rejlik, hogy elvesztették a megélhetésüket, nem tudnak növekedni, nem tudnak új munkahelyeket teremteni. Mindaz, amit a tőkepiaci unióról mondott, azzal egyet tudok érteni. De szükség volna arra is, hogy egy kis vállalkozó számára is meg, megértessük, hogy a tőkeunió milyen haszonnal jár majd számára. És hogy megértse, hogyha egy bank nem ad neki hitelt, akkor milyen más alternatívák állnak lehetőségére gondoljuk csak végig, hogyha mondjuk kis vállalkozó volnék, hogyan biztosíthatnám mondjuk egy kis megtakarító egy, kis, egy állampolgár kis betétekkel Németországban, hogy pénz és Spanyolországban használják fel. Köszönöm szépen a kérdést. Néhány hét múlva Spanyolországban járok, és remélem, hogy a kis és középvállalatok képviselőivel is tudok majd találkozni, és persze örömmel állok az ottani beszélgetés elébe. Először is biztos vagyok benne, hogy ön biztatta a kis és középvállalatokat tárgyalása során, hogy vegyenek részt a bizottsággal való konzultációban. Hiszen minden gyakorlati tanás és felvetés javíthatja a zöldkönyvből kialakuló jogszabályt. hogy hogyan segíthetünk? Nos, hát azt gondolom, hogy ki kell jelentenünk, hogy a különböző cégek különböző fejlődési fokai más-más finanszírozást tudnak a legjobban használni. A gazdasági talpraállásuk a cégeknek, vagy pedig pénzügyi igényük is különbözik, és persze, hogy a bankok szorosan együttműködnek a kis és középvállalatokkal. De, zárójelben hozzáteszem, azokban az országokban, ahol azt állítják, hogy jól működik ez a kapcsolat, még mindig találkozom KKV képviselővel, aki panaszkodik, hogy nem kapom meg a banktól a szükséges hitelt. És szükség volna private placementre, vagy a kockázati tőkére. Amikor én a saját kis cégemet indítottam útjára, elmentem a bankhoz, de túl bonyolult volt a folyamat, és így végül a private placement eszközével éltem. Tehát valaki pénzt adott nekem, tőkével látott el, és ez elindíthatta a cégemet. Részben tehát strukturális változásra van szükség, részben arra van szükség, hogy az emberek több lehetőség között választhassanak, másrészt arra is szükség van, hogy valóban a közös európai piacot lendületbe hozzuk, hogy a kockázati tőke, a private placement keretén belül felhasznált magántőke, illetve maguk a tőzsdék is nagyobb lendületet tudjanak adni a reálgazdaságnak. Egy másfajta gondolkodásra van szükség, mint egy kulturális változásra. Sürget az ügy, de még egyszer mondom, hogy sok évtized alatt létrejött hagyományokat kell áttörni. Nem lehet törvényben előírni, hogy valaki egy más forrásból szerezze be a tőkét, amelyre szüksége van. Lehetőséget kell erre teremteni, a kereteket meg kell teremteni, és talán lépésről lépésre kialakul az új rendszer. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos, hogy eljött egy kicsit másképp közölteném meg a témát. Ön az arányos jogszabályalkotás fontosságáról beszélt bevezetőjében a közös munkahelyteremtés gazdaság indítása érdekében. Mindez feltételezi, hogy a pénzügyi szektor a reálgazdaság érdekeit hogy az szolgálja a kisvállalatok fogyasztók érdekeit, és nem az, hogy a hogy a pénzügyi piac szereplői sok saját érdekük által irányította. Sok esetben kül, külföldi valutában adják a, a, a hiteleket, bonyolult derivatívákban, akár a jelzáló hiteleket is, úgyhogy nehéz bizalmat ébreszteni a, a reálgazdaság szereplői részéről a pénzügyi piacokban. Kérdésem az, hogy ön lát-e szerepet önmaga is a bizottság számára abban, hogy erősítsük a pénzügyi ágazatba vetett bizalmat, és ha lát ilyen szerepet, miben áll ez majd? Aztán lát -e szerepet abban, hogy egy mondjuk puhább, soft megközelítésben nem jogszabályalkotás, hanem valamiféle kódex bevezetésével szabályozzuk a bankokat, ahogy Hollandiában történik, tehát egy ilyen soft eszközrendszerrel gyakorolva hatást, Konkrét kérdésem pedig a tőkepiaci unióval kapcsolatos. Igen, igen érdekel a hitelinformációk, KKV hitelinformációk terjesztése a nem banki befektetők részére. De ez nem, ugyanakkor nem követelje meg a banki szereplők bevonását is, hiszen őnekik van hitelinformációjuk. Köszönöm. Egyetetek abban, hogy a bizalom kérdése, a bizalom értékek, normák kérdése rendkívül fontos. Szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy a pénzügyi szolgáltatások ágazata képes legyen megfelelő teljes körű szerepet játszani a szélesebb körű gazdaság finanszírozásában, és én szeretném ebben vezető szerepet játszani. Szerintem nem egészséges a mostani helyzet, ahol még mindig úgy tűnik, hogy a pária státuszban van a pénzügyi ágazat, ez nem jó sem nekik, sem befektetőknek, sem a reálgazdaságnak. Úgyhogy javítani kell ezen a, a, a benyomáson, ö, ö, kezelni kell a problémát. A fő felelősség persze a pénzügyi szektor szereplőit terheli, nekik kell vezető szerepet vállalni a változásban, nekünk segíteni kell őket. Lehet persze szabályokat meghatározni, hogy javítsuk a rendszert, meg a kereteit, hogy a láthatósága a jelentéstétel javuljon, és sorolhatnám, ám végső soron a megfelelő érték gyerekek az, az ott dolgozóktól kell, hogy elinduljanak, ők kell vállalják az irányítást. Mert ha csak leszabályozzuk őket, akkor az a veszély egyre bonyolultabb lesz az egész rendszer, egyre több ügyvédet vesznek majd föl ők, akik majd a jogi keretek igazgatásán dolgoznak, ám ez nem vezet el értékváltozáshoz, holott ez a végső cél. Hogy az értékrendszer változzon, ez a legnagyobb kihívás a pénzügyi szektor előtt, sokat tárgyalok velük erről, ők maguk is tudják, hogy nagy kihívás ez a pénzügyi szolgáltatások egész ágazatában. Ami a KKV-k számára adott hitelinformációt jelenti, úgy gondolom nagyon fontos információ ez, nagyon fontos pont ez. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a bankok segítik ezt az információ továbbítását. A zöld könyvben éppen azt taglaljuk, vagy igyekszünk vizsgálni, lehet-e olyan rendszert létrehozni, ahol összevethető KKV szintű információ található. Ez fontos volna, ám körültökétők kell legyünk abban is, hogy ne erőltessünk rá egy olyan rendszert a szereplőkre, amely túlzott terheket rórájuk, és amit a KKV-k nem is akarnak tulajdonképpen. Tehát legyünk körültekintőek tehát mindebben, ne álljunk oda olyannal elő, amit senki sem akar, sem a KKV-k maguk, sem a befektetők. Ám holland szempontból vizsgálva ezt, igen, szívesen megismerkednék mélyebben a hollandiai vonatkozó tapasztalattal. Köszönöm, Hill biztos úr, azt hiszem ez nagyon hasznos és érdekes eszmecsere volt. Ezt bizonyal mondhatjuk. Fontos témákat vetettünk fel, és szeretnék hangsúlyozni, hogy az új, a fogyasztók, az állampolgárok és a pénzügyi szolgáltatások felhasználói kell, hogy a középpontban álljanak. Ezt elmondta, ez egy fontos szempont. Köszönöm azt is, hogy támogat több jogalkotási téma dossziét, amelyen mi dolgozunk. Köszönjük, hogy eljött. Now, now we will. Thank you. Colleagues, may I ask you to take... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, hogy akkor áttérhessünk a szavazásra. Kérem a kollégákat, hogy tegyék be a szavazókártyájukat a gépbe, hogy ellenőrizhessük, hogy minden működik-e. Úgyhogy megnyitom a szavazást az ellenőrzés céljával. Still a number of colleagues to vote. Még mindig van néhány kollega, aki nem szavazott. Check liberals for the... Jó, akkor a liberálisok ellenőrizzék a soraikat, egyel többen voltak. Jó, oké, öten vannak. Illetve rendben van. Oké. Okay. Jó, lezárom a szavazást. ECR. Tuké úr őt is külön kell számolni, ha elektronikusan szavazunk. Jó, akkor kezdjük a szavazást. Renátó Szórú jelentéséről van szó. Értékpapírfinanszírozási ügyletek jelentés tétele és átláthatósága címmel. És a 118-as módosítóval kezdünk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 119 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 120-as és 121-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. A kompromisszum első rész e, mellett ellene e, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Yeah, you can, yeah. Two against more. Two against more, yes. Igen, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. B kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 141 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 141-est, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Egy néppártival több van. Still one EPP too many. Még mindig egyel több a néppárti szavazók száma. Köszönöm szépen, Vulkár. Lezárom a szavazást kettővel többen ellene vannak, mert mindketten ellene vannak, elutasítottuk rendben. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 150-est, megnyitom a szavazást. One EPP too many still. Még mindig egyel több a néppárti, most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nem, nem, nem még ketten mellette szavaztak, úgyhogy elfogadtuk. Harminckettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompatibilis, 154-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 155 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 155-öst, megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti. Jó rendben. Lezárom a szavazást. Ketten mellette vagy ellene vannak? Akkor elutasítottuk, ha ellene. 34-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 157 mellette ellene, azt hiszem elutasítottuk. 158 mellette ellene azt hiszem elutasítottuk, de talán jobb, ha ellenőrizzük. Illetve elfogadtuk. Még ketten szavaznak mellette, egyel több a néppárti, lezárom a szavazást, még ketten mellette szavaztak, úgyhogy elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 36-os 35-ös? Igen, ellene szavazott. Mert azt hittem, hogy ö, hibázott. Jó, 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36-os mellette. Ellene. Kérem, tegyék fel a kezüket. Tartózkodás. Elutasítottuk. 159-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 167-est, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Egyel több a néppárti képviselő, aki szavaz. Jó, lezárom. Elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 169 mellette, ellene, többséggel kellene, hogy zárjunk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 169-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 170-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk többséggel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 170-esről. No, because they are losing, yeah. see. So two more against. So it's rejected. Yeah. Még ketten ellenezték, úgyhogy elutasítottuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum szóbeli módosítóval Először arról szavazunk, ki van a szóbeli módosító mellett, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, tehát a szóbeli módosítóról szavazunk, megint a szavazást. Egyel több a néppárti. Köszönöm, Burkel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most a kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kiegészítve ugye szóbeli módosítóval. Mellette ellene tartózkodás a 177-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Egyel többen szavaznak, lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy a két kiegészítő szavazás mellette szólt, úgyhogy elfogadtuk. Így kompromisszum, tehát a 117-esről szavaztunk az előbb, elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. J kompromisszum következik, két szóbeli kiegészítéssel. Először a GUE szóbeliéről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második szóbeli módosító a zöldek tollából mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. A második szóbeli módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A módosított J kompromisszúról szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 205-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 206-os, vagy ez ugyanaz? Igen akkor az 57-es jön mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 207-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 216 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 74 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 81 és 218, mellettük ellenük tartózkodás, elfogadtuk, 219 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 82 mellette, ellene, azt hiszem elfogadtuk, az ECR és az ALDE támogatta, ugye? elfogadtuk. 220 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 83 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 83-asról szavazunk elektronikusan. Egyel többen vannak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 222 mellette ellene tartózkodás. Nem látom a kezeket, úgyhogy ellenőrizzük a 222-t, megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti. Még mindig lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 223 ez kompatibilis mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 227 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 228 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 85-öst visszavonták, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 230, 1, 231 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 233 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 234 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 235 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 236 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 237 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 240 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 242 mellette ellene Az LCR e ellene van, ugye? Elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó, rendben. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, L kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 92 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 93 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 94-est. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Nem, elfogadtuk. 95. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Én ellenőrizném, úgyhogy megnyitom a szavazást a 95-ről. Lezárom a szavazást. Most egy szavazattal elutasítottuk. 98 mellette, ellene, ellenőrizzük a 98-ast, Megnyitom a szavazást. Még egy kollégának szavaznia kell. Lezárom a szavazást. elutasítottuk, már 50-50. Hatos, Ellenem. Bocsánat, ellene szavazott? Igen. Jó, ellenőrizzük a hatost. Megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti szavazó. Elfogadtuk talán. Igen, elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 103. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárti. Lezárom a szavazást. És a további szavazatok pozitívok, két szavazat mellette, úgyhogy elfogadtuk egy szavazattal. 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Száztizenegy mellette ellene ellenőrizzük a 111-est. Mm-hmm. So they compensate one EPP too many. Egyel több a néppárti, még mindig. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 113 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a módosított szövegről szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Three votes, no? Yeah. One EPP too many. Egyel több a néppárti szavazó. Még mindig. Jó. Lezárom a szavazást. 47 igennel, 2 nemmel, 6 tartózkodással, plusz 2 igennel, tehát 49 igennel. Akkor most a jogalkotó javaslatról szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást. Igen, ugyanez az eredmény. Most pedig szavazunk arról is, hogy a 73-as szabály értelmében tárgyalásokat kezdeményezünk-e a tanácssal. Itt abszolút többségről van szó, megnyitom a szavazást név szerint. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 48 igennel plusz 2 szavazattal, tehát 50 igennel, 5 nemmel, két tartózkodással. Gratulálunk az előadónak. And so we decided to start Azaz tehát meghúztuk a döntést, hogy elkezdjük a tárgyalást a tanácssal, mégpedig azonnal. Tovább is lépünk a következő naprendi pont. Jeppe Kofod véleménye ajánlások az Európai Bizottságnak a transatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében. Készen állunk? A kompromisszum négy részben első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk második rész, mellettem ellenem Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. and ah, she's in, yes. Vote is closed. 26 plus 2. Lezártuk a szavazatot 28-an, 29 ellenében elutasítva. Harmadik rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyedik rész, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész ellen, mellette ellenem ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. A B kompromisszumról szavazunk tehát. A néppártból egyen túl sokan vannak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 25-ös módosító, mellette ellene. Elfogadtuk. 26-os, mellettem. Ellene. Tartózkodott-e valaki? Hát, ezt most ellenőrizzük le. Tehát a 26-ost leellenőrizzük. One EPP too many. No, I don't understand why you have a plus. Where? Okay, that is a problem. Uh, is adopted. Elfogadtuk. 23-as módosító mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Ellenőrizzük le, a szavazást megnyitom.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 C kompromisszum. Részenként szavazunk, az első rész kit, részt kitámogatja, ki van ellene, kitartózkodott, elfogadtuk. Második rész, kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítva. 31-es <clears throat> módosító mellette, ellene, nem látom a kezeket képviselő társaim, kérem, hogy most akkor ellenőrizzük ezt le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, a néppárt egy, soraiból egyen túl sokan szavaznak. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es módosító, ki van mellettem, ki van ellene. Kitartóskodott. Csek, csek, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. D kompromisszum első rész. Mellettem, ellenem. Először a szóbeli módosítősről szavazunk, mellette ki van. Ki van ellene? tartoskodott e valaki? A szóbeli módosítóról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. elutasítva. Akkor az első részről szóbeli módosítás nélkül mellette ellene elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. 50-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, 51 ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizik le az 51-es tehát. Vote is closed. The two additional... Lezárom a szavazást. Elfogadva. E kompromisszum mellettem ellene tartózkodás. Elfogadva. 60-as kitámogatja, ki ellenzi, ellenőrizzük le a 60-as módosítót, megnyitom a szavazást. <laughs> Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. F kompromisszum első rész mellette ellene tartoskodás. Elfogadva második rész mellette ellene tartoskodás. Elfogadtuk. 68-as módosító mellette ellene ellenőrizzék ezt le. Megnyitom a szavazást. egy néppárti szavazattal több van, lezárom a szavazást elutasítva. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, kiszavaz úgy, hogy tartózkodik. Nem látom, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Vote is uh, The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78 mellettem, ellenem. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. H kompromisszum első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 87-es kitámogatja. Kiszavaz nemmel. tartózkodott elutasítva. 88 mellette. Ellene tartózkodás, csekk, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 89-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. I kompromisszum kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elfogadva. 109-es. Bocsánat, itt külön szavazatot kértek a 107-re. Vonatkozólag mellettem. Ez ugye a kompromisszum része volt, de most külön szavazunk. 107-es mellette, ellene tartózkodás utasítva. 109-es mellette, ellene, ellenőrizik ezt le. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást plusz 1 elfogadva. 110 mellettem, ellenem, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Kettem mellette, elutasítva, bármiképp legyen is. 111-est visszavonták, 112 mellette, ellenem. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 118. Ki van mellettem? ki van ellene, tartózkodás elutasítva. J kompromisszum első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A negyedik rész mellette, mondja az elnök, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A két szobban szavazó ellene van, tehát elutasítva. 128 mellettem, ellene. Ellenőrizzük ezt nem. Megnyitom a 128-ról a szavazást. Lezárom a szavazást. Ketten ellene szavaztak az én szavazatommal elutasítva, 140 mellette ellene. Elfogadva. 141, 42, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadva a 149 mellettem. Ellenem 149-ről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 150 mellettem. Ellene tartózkodás. Tehát ellenőrizzük ezt le. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 151 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Nem, ellenőrizzük le 153-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük le 160-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Mert lezárom a szavazást, elfogadtuk. 156 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 157-es, ki támogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk 159, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es módosító támogatja, ki van ellene, tartózkodott elutasítva. Végszavazás. Módosító, a módosított szövegről név szerinti szavazás. Hát igen, ez egy vélemény. Ki támogatja, akkor mégsem név szerint. Ki támogatja, ki ellenzi, elektronikus, de nem név szerinti szavazás. Well, is closed. Lezárom a szavazást. Ja. 34-en mellette, 13-an ellene, 9-en tartózkodtak. Gratulálok a jelentéstevőnek! Mielőtt lezárjuk az ülést, néhány közlendőm van, rövidre foghatom magamat. A Payment Service irányelvről a SD2 trialógust március 26-án le kellett mondani, mert Antonio Tajani nem tud részt venni, tehát a következő trialógusra 2015. április 16-án kerül sor. Az ajánlások és a döntések, melyekről a mm, koordinátorok döntöttek hozzáférhetőek, a Meistet jelentés nyomon követéséről, mely a korai, elő, korai jelzőrendszerről szól. Nos, így a koordinátorok úgy döntöttek, hogy rotációs alapon látják el az jelentéstevő és eh, árnyék jelentéstevői pozíciót. A következő Econ Scrutiny Slot április 14-én lesz. Először a hitel evaluációs rendszerről, a CIR alatti rendszerről cserünk eszmét, aztán az EBA a közkonzultációról, a tisztesség és fizetési politikáról a CRB 4 alatt, harmadsorban az EBA konzultációja a szabályozói technikai normákról a MRL minimális eh, el, eh, elvárásokról, amelyek a BERRD alá tartoznak. Ezen felül az EKB eszmét cserél az ECON-nal 2015 során. Itt eh, a Target 2 Securities platform útjára indítását tárgyaljuk meg. Saját kezdeményezésű jelentést készítünk um, az új pénzügyi szolgáltatásokról szóló rendeletről, um, mely a hatástanulmányt uh, fog készíteni. <clears throat> Ezen felül a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést intítanak a bizottsághoz a tőkepiaci uniós zöld könyv kapcsán. A gazdaságirányítás kapcsán a koordinátorok úgy döntöttek, hogy szóbeli kérdést indítanak a bizottsághoz a Broad Economic Policy guideline -ok kapcsán, valamint egy saját kezdeményezési jelentést készítünk az Ample véleményel kapcsolatban. A görög pénzügyminiszterrel, pedig valószínűleg június 15-16-án cserélünk esztét. Úgy döntöttek még, hogy a francia pénzügyminiszterhez levelet küldünk, amelyben azt kérjük, hogy 2015 első felében gazdasági párbeszédet kezdjünk. Az AFKO-hoz is fordulunk, hogy, egy, hogy a gazdaságirányítás intézményi szerepét közös meghallgatásban vizsgáljuk. Úgy döntöttek még, hogy az EU 2020 stratégiáról egy INI jelentést készítünk, saját kezdeményezési jelentést, valamint az Eurostat küldöttségével is eszmét cserélünk. A delegációkról úgy döntöttek a koordinátorok, hogy tíz főre emelik a spanyol delegáció tagjainak számát. Köszönöm szépen, lezárom az ülést, és a következő ülésünkre március 31-én kedden kerül sor, de hogy is, nem, mondja az elnök, nem a tolmás, az elnök mondja, de hogy is tehát 30-án, hiszen meghallgatást tartunk. Moszkovicével, ugye? 30-án, tehát a következő ülésünket 30-án tartjuk, március 30-án, ahol Moszkovici biztost hallgatjuk meg adózási kérdésekről a TAX bizottsággal, az adózásért illetékes adhok bizottsággal utána pedig a rendes ekonülést március 31-én kedden tartjuk délelőtt és délután. Köszönjük szépen, lezárom az ülést. Okay. Ciao. Thank you.